E, wznawiam posiedzenie e, witam wśród nas megnyitom a délutáni ülést és üdvözlöm az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barroso urat körünkben. Mielőtt azonban a kérdések óráját megkezdenénk, szeretném önöket tájékoztatni afelől, hogy a tegnap ülés jegyzőkönyve már rendelkezésre áll. Van-e megjegyzés ellenvetése a tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor azokat elfogadatnak tekintjük. Ezzel a köznapi pontunkhoz érkeztünk. Ez a kérdések, szóbeli kérdések órája, melynek címzetje a bizottság elnöke, Barózó úr. Üdvözöljük Önneket az Európai